pontja következik az egyperces hozzászólások, és Diaz de Mera úrral kezdünk. Övé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért vagyok itt, hogy 85 dolgozót védjek, 85 munkahelyet egy vállalatnál, a francia taniszvállalat, amelyik több mint 50 millió e, eurót forgalmaz, illetve 2 millió euró a nyeresége, és 2015-ben a kollektív szerződés, amit előterjesztettek, nem gazdasági eh, jellegű, mert ez a vállalat a nyerességet folyamatosan nyer, nyereséges. A tevékenységének egy jó részét eh, delokalizálta, termelőegységeket elvitte. Miért? Azért, mert eh, sokkal jobban aggódtak a nyereségük iránt, mint a dolgozóikért. Ráadásul a partnerokkal sem hajlandóak tárgyalni. És akkor azt kérem a bizottságtól, hogy tárgyaljunk, és ne legyenek ilyen tevékenységek, ami tönkreteszi a vállalatainkat. A vállalatok, a dolgozók védelmét követelem, és szeretném, hogyha rávitat, rámutatnánk az ilyen jellegű visszaélésekre. És nem szabad be, bezárni ezt a vállalatot. Köszönöm, Pikoa úr következik o ttip u. Nagyon komoly vita volt a TTIP-ről. Az állampolgároknak igenis joguk van megismerni a véleményeket. A médiáknak külön felelősségük van, csak úgy, mint azoknak, akik a végső döntéseket meghozzák. De megint csak a, a populizmus jelent meg, és nem megfelelően értelmezik a dolgokat, hanem itten komoly tárgyalási pozíciókat is gyengítik ezzel és fontos, hogy az állampolgárainkat megvédjük a különböző normákat. A külön emberi, a dolgozói jogokat védeni kell, és fontos a prioritásokat szembeteni, e, megszüntetni az export esetében az administratív akadályokat, a GMO-val kapcsolatos szabályokat betenni. Az európai tárgyalóknak védelmezniük kell az európai standardokat, standardeket, meg kell mutatnunk a konstruktív ságunkat. Köszönöm szépen, Bilba asszony következik. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A spanyol kormány múlt héten ünnepelte a sajtószabadság világnapját, és az az üzenet, amely megfogalmazódott ezen a ünnepen. Épp az volt, hogy egy baszk nyelvi programot zártak be, érte szüntettek meg éppen ezen a napon. Hát ez jól mutatja, hogy milyen diszkriminatív gyakorlatot folytat a spanyol kormány, mindenféle magyarázat nélkül leállítva egy baszk nyelvi program támogatását önkényes lépéssel élve. Holott a technológia megnyitott az új médiumok révén egy sor nyelvtanulási lehetőséget és a nyelvi sokféleség gazdagítását erősítve Európában. Például a BASZ televízió világszerte fogható. Egyrészt, másrészt meg a spanyol kormány önkéntesen jár el korlátozva a jogokat. Τις τελευταίες ημέρες η τουρκική προκλητικότητα απέναντι Törökországot Törökország fenyegeti, és most ez már minden határon túl megy, nem csak az égei tenger, hanem másik tenger esetében is. Ez, ehhez még hozzájárul nem csak a tengeri felségvizek, hanem a légtér megsértése is. Ezek a fenyegetettségek azt hozzák magukkal, hogy mind a levegőben, mind pedig a vizeken balesetek történnek. Ez már a múltban is létezett, de most már felerősödött ez a fenyegetettség. Görögország védeni akarja a nemzeti határait, a tengereit és a légterét. Ez egy olyan ország, amelynek súlyos adósságai vannak. Hogyha az Európai Unió azt szeretné, hogyha Görögország, hogy Görögország csökkentse a katonai költségvetését, akkor viszont aktívabb szerepet kell játszania a külpolitikában az EU-nak. Köszönöm, Parker asszony. Tavaly figyelmeztettem a parlamentet arról, hogy a válság, a migráns válság során sok ezer gyermek fog eltűnni, akiket embercsempészek a határos nélkül Európában össze-vissza csempésznek. Most a gyermekek, érintett gyermekek száma meg sokszorosod, az Interpol szerint tízzer gyermek tűnt el, 5000 Olaszországban csak ott és több ezernek nincs nyoma Svédországban az Európol vezetése. Azt mondja, nem tudják, hol vannak az a gyerekek, mit csinálnak, kinek dolgoznak. Angela Merkel és más fanatikus nyílt határtámogatók őket hívom fel arra, hogy a pedofilok, a szex rabszolgákat tartók visszaélnek ezzel a nyílt gyermekeket áldozunk fel az európai ideológia oltárán. A parlament pedig semmit sem tesz. Mulțumim képviselő. Señor presidente, en el Día de Europa, desde este Parlamento Europeo quisiera señalar Európa napján két dolgot szeretnék elmondani a parlamentben. Először is az Európai Unió nehéz időket él, Ebben a kontextusban mindenképpen kritikussal kell ugyan lenni, de fontos elkerülni az euroszkepticizmus. A probléma csak akkor ö, ö, oldódik meg, hogyha ö, nem lesz kevesebb Európából. Európa nagy ö, projektünk, és fontos, hogy Európa mindenki számára hivatkozási alap legyen ismét. ismét az olyan emberi jogok előmozdítása és a jóléti e, állam megvalósítása e, fontos ehhez. Szeretném elmondani, hogy e, fontos, hogy egy szolidárisabb Európát, az állampolgárok Európáját építsük, amelyik védzi a ö, ö, szabadságot és a bizony. Katalónia is jobban tud ebbe beleélni, hogyha Katalónia új európai állammá válik elnök úr. Bildasszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. 70 millió ert jelenleg található az Európai Unióban, és az én hazám eh, Franciaország a harmadik eh, ennek a mennyiségét tekintve. Sajnos 500 ezer eh, munkahely szűnt meg az erdőkben 10 év alatt, és ezeket követik a feldolgozó Mozel környékén egy fafeldolgozó ugyancsak meg bezárt, és 30 munkahely veszett el. Ez azért történik így, mert sajnos ott Kínába exportáljuk a faanyagunkat, aztán feldolgozva jön vissza ez. Ez lenne a jó, hogyha a nyersanyag, itt ebben az esetben a fa, itt helyszínen kerülne feldolgozásra, átalakításra, vagy mindenképpen a felhasználás helyén ez közelebb, nem pedig a világ másik végén, hogy aztán késztermékként jöjjön vissza. Nagyon sok vállalat Kínába exportálja a fanyagot, párt, amelyik ultraliberális dogmák alapján e, támogatja. Itt az idő, hogy megváltoztassuk a fűrésztelepek és egyebeknek fontos lenne ez. Köszönöm. köszönöm. Zavénadapulosz úr következik. Köszönöm a szót. A parlament úgy döntött, hogy május 9-ét a fasizmus elleni harc helyett az EU napjának és a monopóliumok újjászületésének, újjászületése napjának nevezi ki. Önök a fasizmus és a kommunizmus között egyenlőségjelet tesznek. Önök meg akarják változtatni a történelem jelentőségét, és a, és közben a fasizmus újjászületőben van. A történelmet nem lehet megváltoztatni. Fasizmus és a náci tendenciák, ezeket úgy kell nevezni, amilyenek. És közben a fasizmus elleni győzelem napjáról van szó, több 100 millió ember halt meg, és nem szabad elfelejteni, hogy a szovjet hadsereg tűzte ki a szabadság zászlaját a Reisztágra azon a napon. Tong asszony. Köszönöm, elnök úr, a szót. Ma Európa napját ünnepeljük, minden évben elmondjuk, mit értünk el, és hogyan fogunk szembeszállni a jövő kihívásaival. De ebben az évben nagyon sok kihívás áll előttünk, nincsenek megfelelő megoldások, nincs szolidaritás. Mindenki tudja, hogy Európának most kell megváltoznia ha nem, akkor nem tudja ezt túlélni. Fontos kérdéseket kell megvitatni, migráció, gazdasági válság, nem szabad elfelejteni, viszont az az egyéb, a többi projektünket sem, amelyek megvalósítása folyik. Most pedig az Európai Monetáris Unióra szeretném felhívni a figyelmet. Az ezzel kapcsolatos programok végrehajtása nem elegendő. Minden tagállamnak ehhez tartania kell magát az EMU célkitűzéshez, és előre kell lépni a strukturális reformokat illetően. Ez nehéz lesz, de szerintem megéri. Köszönöm, Erika asszony. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Bizottság javasolta, hogy a georgiai állampolgároknak vízumkönnyítést adjunk, ha az EU-ba kívánnak utazni a Georgia előrelépését viszont figyelembe kell venni. Ami az ő előrelépésüket illeti, az európai intézmények figyelembe vették ezt a haladást, és az EP-nek és a tagállamoknak mindenképpen támogatniuk kell az Európai Bizottság javaslatát. Románia az ő EU val kapcsolatos reményeiket támogatja, a társulási egyezményt és a vízum liberalizációt. A legtöbb európai ország nyugtázta azt, hogy pozitív előrelépés van ebben az országban, és céljuk, hogy az EU intézmények által megszabott kritériumokat teljesítsék. Szeretném e szempontból támogatni ezt a népet. Köszönöm, Józsó úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A hegyi és periférikus területek energiaszegénységben szenvednek igen gyakran. Ennek az energiaszegénységnek egyik vetülete az energiahatékonyság alacsony fokából adódik. A, a irodaépületekben és lakásokban érvényesül ez az energia, alacsony elegény hatékonyság. A helyi lakosság, ritkán lakott területeken élő lakosság számára ez egy probléma. Ezért hívom fel az Európai Bizottságot arra, hogy külön programot indítson a jelenlegi alapok felhasználásával, annak érdekében, hogy bátorítsuk az energiahatékonyság javítását, és egyszerűbbé tegyük az alpok végrehajtását, és információs kampányt folytassunk ezeken a területeken, hogy a helyi lakosok jobban értesüljenek ezekről a lehetőségekről, jobban fel tudják használni a finanszírozást erre a célra. Így az energiahatékonyság erősíthető volna, és ez mindenkinek hasznos lehetne, javítaná az életet, életkörülményeket. Köszönöm szépen, López képviselője szó. Hoy se celebran 71 años. Ma ünnepeljük a 75. évfordulóját a fasizmus legyőzésének Európában. 71 éve győzött a, a szabadság, az igazság, a barbarizmus, a fasizmus felett hazámban, Spanyolországban. A hidegháború alatt is folytak, általában beáltottak estek Franco uralma, Rém uralma alatt. És ez a szellem továbbra is fennmaradt, a szabadság szelleme a szomszédos országokban fennmaradt a spanyol fasizmus hosszú évei során is. Ma azonban Európában a munkavállalók méltóságát veszélyeztetik, nem gondoskodunk a bevándorlókról, a migránsokról sem, engedünk azoknak a szörnyetegeknek, amelyek a múltból jöttek elő, és a multinacionális vállalatok érdekeinek. Engedünk a megszorításoknak, amelyeknek embertelen arca van. Emlékezzünk azokra, akik a fasizmus elleni harcban estek áldozatul, az ő harcuk ma fontosabb, mint valaha az európai történelem során, amely a háború óta lefolyt. Ezért kell megszervezni a munkásságot, hogy harcoljunk a fasizmus ellen. Doamna Moi, Moly következik. Lebreton képviselő. Tisztelt elnök úr! Pierre Moszkovicsi az mint mondta, hogy a migránsok, a menekülők a növekedést támogatják, és 2%-os lesz 2006-ban az vezetben. Úgy gondolja, hogy a közkiadások, amit a migránsokra fordítanak, az fellendíti a gazdaságot, és 0,3%-át teszi ez majd ki a GDP-nek. Németországban ennél is magasabb. Egészen más a helyzet. Több tanulmány bizonyította az elmúlt években, hogy milyen katasztrofális következménye vannak a bevándorlásnak Franciaországban. Gurevics úr elmondta, hogy 17 milliárd euróra ennek a költségvetési kihatása és 84 milliárd euróra adták a következő években mindazokat a többletköltséget, amit kell költeni az igazságügyre, az egészségügyre, a, növeke, az lakáshelyzetre, és így tovább. Megint csak itt van, az Európai Bizottság hazudik az állampolgároknak. Donald Roland képviselő következik. 23 millió európai állampolgár jelenleg munkanélküli. 70 millióan nem vagy csak alacsonyan képzettek. Emögött meleg emberi drámák vannak, a szociális rendszerünk inog, fontos, hogy ne omoljon össze az Európai Szakszervezeti Konfederáció is dolgozott erről a hosszú távon a váltokozó képzés. Ez egy olyan megoldás, ami a munka alkalmakhoz vezet és a képességeket figyelembe kell venni, amit vár a munkaerőpiac. A képzési szervek és a közhatóságnak együtt kell dolgoznia. Hogyha a majdani európai kedvezmények mi az új kompetenciák érdekében lehetővé teszik az általános képzettségű embereknek, hogy megszerezzék mellé a szakképesítéseket is, akkor a gazdasági fejlődés valóban létre fog jönni. Ezért fontos fontos, hogy pozitív projekteket dolgozzunk ki, és foglalkozzunk ezzel. Blanco López képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ebben a válságban több százezer Európa, spanyol család nagyon rosszul élt, és az egyetlen megoldás, amit erre talált, a passzivitás. Az én hazámban több millió embernek van különböző adóssága, és nagyon komoly drákói szabályokkal kell megfelelniük. Spanyolországban a ingatlanak az értékesítését nem függesztheti fel egy bíró, hogyha a szerződést nem terv- teljesítik. Egyszerűen csak a passzivitás van. Én azt kérem, hogy a bizottság, az Európai Bizottság lépjen fel, hogy ezt a jelenségek határt szabjon. Domnul Selimovics. Selimovics képviselője a szó. Yes, it works. herr talman! Köszönöm, elnök úr. Igen, szomorú jelentést kaptunk, mégpedig arról, hogy Kelet-Ukrajnában megsértik a tűzszünetet, és az erőszakos cselekmények már riasztó méreteket öltöttek, szinte nap mint nap megsértik az emberi jogokat és mi csak nézünk itt az EU-ban, nem teszünk semmit. A három oldalú kontakt csoport megállapodásra jutott, mégpedig azért, hogy felfüggesszék a harcokat, de most biztosítani kell az, hogy az EU vezesse ezt a küzdelmet, vagyis, hogy megfelelő tűzszünetet érjünk el kelet Ukrajnában. Az ott élők igen nehéz körülmények között élnek, és a jelentések azt mondják, hogy mindenképpen állandó tűzszünetre lenne szükség. Kárszi úr. Nírjád asszony. Köszönöm a szót. az EP-ben egy meghallgatáson vettem részt, mégpedig az állami bankokkal kapcsolatosan, és ezt a rendszert szeretnénk Írországba is bevezetni, mindenképpen a, szeretnénk együttműködést megvalósítani etéren. A magánbankok igen magas kamatokkal dolgoznak, de hogyan lehetne elérni azt, hogy ezek a bankok ne lopjanak el annyi pénzt, hanem inkább az utca emberét segítsék. Szeretnénk a vállalkozásokat is fellendíteni, a KKV-kat támogatni, a szociális gazdaságot és a szövetkezeteket. Ezt a változtatást azonnal be kell vezetni. Köszönöm. Von Stark asszony. EKB tanácsa múlt szerdán hatalmas, óriási hatalmában úgy döntött, hogy az 500 eurós bankjegyet eltörli. Az EKB azzal magyarázta ezt, hogy ezt a bűn elkövetők használják ezt a pénzjegyet, és a terrorizmus finanszírozására. Hát egy bűnöző attól nem fog megijedni, hogy most 500 eurós bank egy helyet 5 darab 100 euróst kell, hogy hamisítson vagy forgasson. Amiről itt voltak éppen szó van, az nem más, mint, az, mint a pénzpolitika, az LKB és a Mario Draghi a, a mínusz kamatok, a negatív kamatok mellett kardoskodik, és azok, akik akik a bankban nem kamatot kapnak, hanem kell, hogy fizessenek, kimenekíteni a pénzét a bankból, és erre jobb a nagyobb bankjegy, nagyobb mértékű bankjegy. Ám a, a készpénz szabadságot jelent, a készpénz megszüntetése totalitárius rendszerhez vezet, nem szabad engednünk. Köszönöm Bogovics képviselő szó v lanskem letu smo v parlamentu dolgo časa usklajevali dokument v katerem smo. a múlt évben az európai parlamentben eh, harmonizáltunk különböző dokumentumokat és az egyik eh, kiinduló pontja volt ez az európai bizottságnak ami ttip eh, tárgyalások megkezdéséhez. az elmúlt napokban kaptunk valamennyi információt titkos dokumentumokról amelyeket a Greenpeace és más civil szervezetek mutattak be, de a bizottság képtelen volt ezeket az információkat megfelelően nyomon követni. Az átláthatóság hiánya az egyik probléma, ami leginkább veszélyezteti ezt a megállapodást. Szeretném felkérni az Európai Bizottságot, hogy a megállapodás keretében tegyen meg mindent annak érdekében az élelmiszerbiztonság, a környezetvédelem tekintetében új módon, hogy az európai állampolgárok ne a ö, ö, civil szervezetek titkos dokumentumaira legyenek szorulva. Volt az ö, asszony következik következem szépen. Május 9-én, 66 évvel ezelőtt a Schumann deklaráció fogalmazta meg a megbékélést és a békét Európában. Ez a szolidaritási kép volt az alapja az Európai Uniónak és ezt a napot ünnepeljük, és most is ugyanakkor vannak Európában a határonkon xenofóbia, rasszizmus, és egész Európában és Európának fel kell lépni ez ellen a történelmi örökség ellen, és meg kell akadályozni az atrocitásokat az egész világon a rasszizmus elleni mozgalmakat kell segíteni, és fontos, hogy a ruandai emberítások, arménia, boszniai emberításokról is megemlékezzünk. Szörnyűséges impor, történelmet kell felhasználnunk a véleménycserére, és hogy azt mondjuk, hogy soha többé. Mariana képviselő. Predsjedniče, gospodine hrvatskoj gotovo potpuno uniteni. trenutna teta u kojoj je stradalo od ninety do one predvienog uroda voa te do ninety uroda groa i povra procjenjuje se na oko fifteen uh, milijuna nem sikerült a fordtást elvégezni, de most igen. Április végén igen nagy hideg érte el Horvátországot, a, bor, a szőlő, a gyümölcs és a zöldség ültetvények szinte teljesen tönkrementek Horvátországban. 90-100%-ban a 15 millió euróra lehet becsülni a veszteséget a gyümölcságazatban. Ugyanígy ez volt a helyzet Magyarországon és Ausztriában is. Azon kívül itt van az orosz embargó, amely még mindig érvényben van, és nem tudjuk a gyümölcsöt, zöldséget exportálni Oroszországba, úgyhogy ez egy újabb csapás számunkra, ez a fagy. Támogatni kellene a gazdákat a természeti csapásokkal szemben, és a tagállamoknak Mindenképpen támogatni kellene ezeket az országokat, azért, hogy védeni lehessen az ültetvényeket és a gazdákat. Köszönöm, Anderson asszony. Elnök úr, a postai kézbesítő szolgáltatásokat illetően fontos időket élünk az EU-ban. Itt a levél vízbesítésről és a csomagközvetítésről van szó. Az EU vállalkozások megbízhatóak kell, hogy legyenek. Az euroszkeptikusok azt mondják, hogy nem kell privatizálni ezt az ágazatot, de nem szabad elfelejteni a munkahelyeket, az új technológiát, fizikai termékeket már online vásároljuk, nincs kapcsolatunk az igazi valós élettel. És az említett szolgáltatások nagy részét is így végzik. Közben fenn kellene tartani a munkahelyeket, és nem szabad létbizonytalanságot létrehozni. A Keep Me Posted nevezetű kampányt a lakosság több mint 50%-a támogatja, vagyis az, hogy megmaradjanak a postások, és kérjük, hogy önök is támogassák ezt a kampányt. Pontosan 65 évvel ezelőtt e, Európának a biztonságáról szólt Schumann úr. Európa próbált a traumati, traumatikus élményekből kilábalni. És a kérdés most az, hogy hogyan, hogy mit tegyünk, hogy ne történjenek meg ugyanezek. Azt, azt azt mondta, hogy egy új intézmény, amelyek a döntései össze fogják kapcsolni Franciaországot, Németországot és azon országokat, és ezek a javaslatok fogják az első Európai Federációt létrehozni, amelyek szükséges ahhoz, hogy a béke megőrizhető legyen 65 éve már világos volt, hogy az európai biztonság irányába való menetelés nem lesz egyszerű, és szerintem le fontos emlékeztetni. Korábban Csehszlovákiában álmodoztunk arról a szabadságról, amit ma már megélünk. Az alapítók bátrak voltak, és nekünk ugyanilyen bátraknak kell lennünk most să mă refer în declarația mea la problema restituirii proprietăților în românia. am ales acest subiect Elnök úr, szeretnék eh, hozzászólásomban a eh, tulajdonok visszaadásáról beszélni. Nem olyan régen egy magyar eh, képviselő azt mondta, hogy a református egyház nem kapja vissza a régi tulajdonát. Románia, mint más volt kommunista ország is gondoskodott a kártalanításról 1990 után. Nagyon nehéz volt ezt végrehajtani. Körülbelül három millió emberről volt szó 1990 után. Nem lehet játszani az emberek életével, nagyon sokan már időskorúak voltak. Az eljárás igen nehézkes volt, mert nem volt elég dokumentáció okmány, és nem volt bizonyíték arra, hogy diszkrimináció történt volna a kártalanítás esetében. Egy kisvárosban például láttam, volt ott egy épület, amelyet visszaadtak a református egyháznak, és ez már veszélyeztette a család életét, amely ott lakott valaha, és nem volt áramszolgáltatás számukra. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Tegnap egész Európában a nácizmus elpusztítását ünnepöltük. Ez nagy történelmi fordulat, nagy eredmény. Hazámban, Lettországban a nácizmus fölötti ünnepet május 8-án és 9-én ünnepeljük, ám a e késő órán Rigában és más lett városokban ünnepelnek az emberek az utcán Európa aztán újra született a háború pusztítása után az Európai Unió a letéteményese Európa szolidaritásának, a határok nélküli Európának. Ezért erre is gondolnunk kell, hogy mikor megmutatjuk, hogy a balti államokban fontosak tartjuk ezt az ünnepet. Mâine, marți,